a bizottság nyilatkozata az EU-ban a nyugdíjak terén a nemek között fennálló egyenlőtlenségek kezelésére szolgáló intézkedésekről. Megadom a biztos asszonynak a szót. Köszönöm ismét, tisztelt képviselők! Amikor egy évvel ezelőtt hivatalba léptünk, akkor a szociális méltányosság és tisztességesség vagy egyenlőség az egyik legfontosabb pont volt a napi rendünkön, és e, teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy a nyugdíjak között a nemek szerint egyenlőtlenség legyen. A tagállamok hát megvizsgálva látjuk, hogy nagyon fontos, hogy milyen rendszerek érvényesülnek, és ezek meghatározzák a nyugdíjba vonuláskor kapott jövedelmet. Az év vége előtt még egy stratégiai anyagot fogunk letenni az asztalra az nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozóan. Az összes európai kezdeményezés platformja ebben szerepelni fog, és megkívánjuk vizsgálni azt is, hogy a nyugdíjak közötti különbség miből fakad. 2016-ban a bizottság egy új kezdeményezést fog útjára indítani az a gyermeküket ápolók, illetve a háztartásban dolgozó nőkre vonatkozóan. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen megközelítés mindenki számára kedvező, a ápolást ellátó családtagok, illetve a munkahelyen rendelkező nők számára egyaránt. Fontos, hogy a munkapiac nagyobb lehetőségeket biztosítson, hogy ilyen ápolási feladatokat láthassanak el nők és férfiak egyaránt. A szociális partnerekkel konzultációkat kezdeményeztünk már, sőt, ezeket meg is kezdtük. A kezdeményezés rugalmas munkavállalási megoldásokra is irányul, illetve megfelelő minőségű ellátási rendszerekre a nők számára is. A munkaerőpiacon a nők kisebb szerepet játszanak, és ezzel kapcsolatosan is foglalkozni kívánunk, hiszen így lehet majd a nyugdíj jogosultságok között a férfiak és a nők közötti különbséget csökkenteni és végül is felszámol, felszámolni. Mindehez egy tudatosítási, felvágosítási kampány is társulni fog. 2016-ban az, a bizottság tagállamonként 4 millió eurót kíván fordítani az ilyen tájékoztatásokra, ami a nemek közötti egyenlőséget és az egyenlő jogokat illeti. Ami pedig a nyugdíja közötti különbségek mérését illeti, a nemek közötti különbségeket kívánjuk tovább vizsgálni, és már megállapodtunk abban, hogy az Eurostat rendszeresen aktualizálja majd az erre vonatkozó adatokat. Tovább folytatjuk a munkát a tagállamokkal is, a módszertanokat illetően, annak érdekében, hogy a nemek közötti különbségeket minél pontosabban tudjuk mérni a nyugdíjak tekintetében. Ehhez megfelelő indikátorokat kívánunk kifejleszteni az európai szemeszter keretében. További indikátorokat is vizsgálunk, például az időskori szegénység területén megmutatkozó nemek közötti különbséget is. A bizottság tudósoktól kért erre vonatkozóan tanulmányokat, és az a módszertan továbbfejlesztését már figyelembe vettük a 2015-ös jelentésünkben a nyugdíjak közötti különbség indikátorok azt is megmutatják, hogy a munkaidők tekintetében meglévő különbségek mennyire befolyásolják a nyugdíjjogosultság területén meglévő különbségeket, ugyanis a korábbi munkavállalásban megnyilvánuló különbségek ezeket a nyugdíjban jelentkező különbségeket is meghatározzák. És ezek további védelmi mechanizmusokat, rendszereket feltételeznek, mert ezek hiányában az elszegényedés és a különbség csak növekszik. És ezen kívül ezeket a biztosítékokat meg kell erősítenünk. Pozitív hangon szeretném zárni, mégpedig azzal, hogy a legtöbb tagállamban az elmúlt három évben a női munkavállalás egyre növekedett, és egyes esetekben azt tapasztaljuk, hogy akár lényegesen is csökken a nemek közötti különbség a munkavállalás terén és reméljük, hogy a jövőben ez a nyugdíjak területén megmutatkozó különbség tekintetében is tapasztalható lesz. Mert ilyen intézkedések nélkül ezek a különbségek csak tovább fokozódnak. Köszönöm szépen. Akkor most átérünk a frakció képviselőkre. Agnieszka Kozlowska, Rajevic, a következő felszólaló. E, köszönöm szépen, elnök úr. Az a helyzet, amelyben a nők nem jutnak tisztességes nyugdíjhoz, méltánytalan. Azért nagyon hálás vagyok azért, amit ön elmondott. És köszönöm azt a kezdeményezést is, amelyet már megtettek, és amelyet meg fognak tenni, hiszen a nemek közötti nyugdíj különbség jelentős mértékben igazságtalan, különösen a professzionális szakmákban dolgozó nők esetében. Nyilvánvalóan fontos, hogyha a nagyobb egyenlőség érdekében teszünk valamit, Európai Uniós szinten, és meg is kell néznünk azt is, hogy milyen okai vannak a nemek közötti különbségeknek Nyilván ez összefügg azzal, hogy mennyiben vesznek részt a, munkaerő, a munkapiacon, munkaerő részeként a nők. És hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy a nők magasabb nyugdíjat, kap, nyugdíjat kapjanak, akkor lehetővé kell számukra azt, hogy eh, a nyugdíjjogokat megszerezzék. Ez nem csak az élet, hét magánélet és a munkahelyi élet kiegyensúlyozásának kérdése, itt oktatásról is szó van, más vonatkozásokról is, hogy a nőket ne zárja ki a munkaerőpiacról, és előre haladhassanak a pályájukon. Úgyhogy stratégiákat ki, ki dolgoznunk valamennyi tagállamban a nemek közötti különbségek kérdésének megoldására EU-s szinten. Köszönöm szépen. Für die sozialdemokratische Fraktion. A szociáldemokrata képviselő csoport nevében most Stáruk asszonynak adok szót. Európában a munkaerőpiacon nagyon aggasztóak nem csak a munkanélküliség, hanem a munkahely minőségi mutatók is, és a nők 16%-kal továbbra is kevesebbet keresnek, mint a férfiak ami aztán persze az alacsonyabb nyugdíjakban is megnyilvánul később. A bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy ez változzon? A munkaidő ugye rugalmasabb lesz, a férfiak ösztönzőket fognak kapni, hogy a családon belüli szerepüket jobban ellássák, de ez csak kedves és jó szándékú erőlködés, a bérkülönbségeket akciós cselekvési tervekkel lehet csak megszüntetni, és átfogó stratégiával, szigorú végrehajtással. A munkaadók számára pedig kötelezővé kéne tenni ezen bevezetendő szabályok alkalmazását, hogy ez a különbség megszűnjön, és nem semleges legyen a munkahelyek eh, értékelése és persze a remuneráció, a díjazás is. Ezek olyan alapfeltételek, amelyek nélkül a nyugdíjak különbségei sem fognak csökkenni a jövőben. Két percben Maren Harkinnek adok szót a liberális frakció nevében. Köszönöm biztos asszony a választ. A nemek közötti bérkülönbség Írországban is nagyon súlyos, 14 százalékos, és a jövedelemkülönbség pedig 35%-os, a nyugdíjkülönbség pedig 40%-os a nemek között. Ez, ezek sokkoló statisztikák. Hogyan lehetne ezt a jelenlegi helyzetet gyorsan orvosolni, és persze hosszú távon is kezelni? Örültem annak, hogy megoldási javaslatokkal is élt. A nyugdíjak, a minimálnyugdíjak vásárlóerejének megőrzésével kapcsolatban. Mi támogatjuk ezeket a javaslatokat, de ezeket átfogóbb kontextusba kell tenni. Ha egészséges, jó munkavállalókat akarunk, akkor a munka és otthon család közti egyensúlyt garantálni kell. Nem szabad kizsákmányolni a munkaerőt, ösztönözni kell arra, hogy többet és jobban dolgozzon, de önként. Az úgynevezett önkéntes távolmaradás a munkától is egy új eszköz lehet. A nemzeti és EU szintű erőfeszítéseket pedig össze kell hangolni. Akik gondozást igényelnek időskorukban, azok is megszenvedik ezt diszkrimináció áldozatai, a szociális munkások nélkül fenntarthatatlanná válna az egészségügy finanszírozása is, tehát sokféle felelősség vagyunk a nyugdíjak vásárlóinak megőrzése iránt. And a half now, Lynn Boylan, please, for the left group. Thank you, Chair. Lynn Boylan. Köszönöm, elnök úr. A Írországban növekedett a gazdasági válás, válság megkezdete óta a szakadék a nők és a férfiak jövedelmi viszonyai között. Tudjuk, hogy a nyugdíjak tekintetében ennek sok oka van. Egyik a fizetések különbsége, azt is figyelembe kell azonban vennünk, hogy amikor megelőzésről beszélünk, akkor a megszorítások is inkább csak rossztják, rontják ezt a helyzetet. Egyre egymás követő ír kormányok tevékenysége az ír nők helyzetét rontotta folyamatosan. Bizonyos ágazatokban, az oktatásban, a nővéri munkában, ahol tipikusan nők dolgoznak, csökkentették a fizetéseket. Nálunk van a leg, több alacsony szinten fizetett munkahely a fejlett világban eh, az Egyesült Államok után. Olyan tendencia ez, amit az Európai Unióban is látunk egyébként. Eh, a gyermek eh, gondozó nők keveset keresnek, ugyanakkor a gyermekek nevelése egyre többe kerül ha az embereket arra kényszerítjük, hogy rosszul fizetett munkákat vállaljanak, akkor a nyugdíjuk is alacsony lesz. Nagyon sok lépést tudunk tenni, ehhez azonban elősor, elsősorban figyelembe kell vennünk, hogy a megszorítási politikák milyen katasztrofa jellegű hatása vannak a nőkre, és ezeket meg kell fordítanunk. Elnök, köszönöm szépen. Másfél percben Arina asszony kapszót. Ah, <laughs> euh, euh, Köszönöm, biztos asszony, a bevezetőjét. Biztos, hogy a nyugdíjakban és a fizetésekben vonatkozó különbség nem újonnan állt elő, hanem az egész aktív élet során halmozódik föl. És most vannak már tanulmányok erre vonatkozóan, hogy mi okozza ezt és hogyan. Minél nagyobb a bérkülönbség, annál még sokkal nagyobb lesz a nyugdíjkülönbség. Ez torzítja a munkaerőpiacot, és a nőknek a anyaság miatt vállalt részmunkaidős munkája a fő oka annak, hogy ők kevesebbet keresnek végül. Nehéz tehát, főleg a nőknek továbbra is a munkát összeegyeztetni a családdal, és az európai szegénység is nők körében jellemzőbb, mint a férfiak körében. És a nőknél ráadásul gyakran hiányzik az a második, harmadik pillére a nyugdíjnak, ami férfiaknál megvan. Tehát ez egy többszörös hátrányos helyzet. Tudjuk tehát az okokat most már, a parlamentünk már szavazott is az egyenlő jogok téma kapcsán, eh, arról, hogy például a apasági eh, szabadságot is el kéne terjeszteni, és a nyugdíjak első pillérét pedig meg kell erősíteni. Köszönjük szépen! Concludes the speakers list. We come to the akkor ezzel a hozzászólások végére értünk, és most a spontán hozzászólások következnek. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Azok a gazdálkodók, akik családi farmokon dolgoznak Európában, nagyon nagy nehézségekkel néznek szembe, hogy a TB-t meg tudják fizetni. Néha ennek jog, jogi okai vannak, néha gazdaságiak, néha kulturálisak. Azonban mindezek a gazdálkodó nők, parasztasszonyok jelentős küzdelmet vívnak. Az osztrák gazdálkodó nők, parasztasszonyok ezt a harcot vívják évtizedek óta, de Galíciában is ezt látjuk adott esetben lehetőségük sem volt arra, hogy TB-t fizessenek. Emiatt alacsonyabbak a, a, nyugdíjaik, mint a férfi társaiké, a férfi gazdáké. Valamit tennünk kell ennek érdekében, elnézést ennek úr, kérem, hogy fejezhessen be. Először is el kell ismerni egyértelműen, hogy a e, gazdálkodással foglalkozó nőknek ugyanilyen jogaik vannak, mint a férfiaknak. Elnök, köszönöm önnek. E, Danuta Jezubieszke kap a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! E, nagyon sok éve igyekszünk a férfiak és a nők közötti szakadékkal szemben küzdeni, most azonban drámai lett a helyzet, hiszen a nyugdíjak közötti szakadék is megjelent a fizetések közötti szakadék után, és ez még nagyobb. Ez azt jelenti, hogy válsághelyzetben vagyunk, és nagyon sok éve e, azt látjuk, hogy a e, e, problémák gyökere az a méltányos bánásmód, az azonos bánásmód hiánya a munka világában. Nagyon gyakran a nők rosszabb körülmények között működnek, mint a, dolgoznak, mint a férfiak, és ha megnézzük, négyből egynek nem is volt soha rendes bejelentett munkája, ami bizony következményekkel fog járni a nyugdíjával kapcsolatban is és ez még rosszabb az elvált asszonyok esetében. Köszönöm szépen, az utolsó hozzászóló pedig egy percben kap szót. Nincsenek jobb preventív intézkedések a nemek közötti egyenlőtlenség ellen, mint hogyha a bérezésbeni különbséget csökkentjük. A bér megállapodások egyéni szinten alakulnak, tehát ezeket a bíróságok előtt nehéz érvényesíteni. Nem feltétlenül érvényesülnek egyelő bánásmódok. Ezen kívül az anyasági jogokat is meg kell védenünk, hogy emiatt ne szenvedjenek a nők hátrányt a nyugdíjas korukban. Ezekre az intézkedésekre mind szükség van, de arról is gondoskodnunk kell, hogy ezeket a vállalatok be is tartsák a az európai szociális rendszereket egységesíteni, harmonizálni kellene érdekében. Köszönöm szépen, és végül a biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Eh, ha megengedi, akkor az anyanyelvemen eh, szólok. Nagyon köszönöm a támogató szavakat, hiszen eh, teljesen hallatlan, hogy a nyugdíjak tekintetében 40%-os különbség mutatkozik, és a nyugdíjasok 60%-át érinti ez a különbség. Tehát ezt nem lehet tovább fenntartani a kérdés az, hogy a nők és nők milyen körülmények között dolgoznak, milyen szabályok vonatkoznak rájuk. Vannak bizonyos rendelkezések, jogszabályok, de nyilvánvalóan legalább annyira fontos, hogy ezek a gyakorlatban is érvényesüljenek. Meg kell vizsgálnunk magukat a jogszabályokat is, a megközelítéseket és nyugdíj rendelkezéseket az ápolási munkával, hogyan járjunk el, hogyan érvényesítsük ezeket a nyugdíjak számításakor. Tehát ez mind a második pillért érinti. A megvalósításra vonatkozó jelentés nem csak arra világít rá, hogy egy megvalósítható nyugdíjrendszerre van szükség, hanem egy olyan nyugdíjrendszerre, ami megfelelő fedezetet biztosít, megfelelő életszínvonalat. Úgyhogy ezért a második pillért bővíteni kell, meg kell vizsgálni az, a nemek közötti egyenlőtlenségeket az egyes ágazatokban, erre oda kell figyelni. Új megközelítésekről beszéltünk, de a különböző biztosítások tekintetében meg, eltérő megközelítések is érvényesülhetnek. Köszönöm szépen, ezzel a vitát lezárom.